attól függetlenül, hogy utána egy részletesebb vitát is tudunk folytatni, és egy részletesebb állásfoglalást is tudunk készíteni. Rendben. Azt hiszem, hogy egyértelmű a helyzet. Tehát Kombendit és Zimmer kollégák kérésére, tehát most lefolytatjuk a vitát, és az állásfoglalás is megszületik még a mostani plenáris ülésszakon. Aki emellett van, kérem emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy a többség elfogadta a kérelmet. A következő határidő módosítások. A 20, KED 20 órás határidő szerda délre módosul és a közös állásfoglalásra vonatkozó határidő, módosítók határideje pedig 13 óra. Akkor ezzel elfogadtuk a napirendet, és következik Cvifka kolléga jelentése a joghatóságban a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben. Tadeusz Cvifka négy percben megkapja a szót panie przewodniczący! szanowna pani köszönöm a joghatóságról szóló irányelv átdolgozásáról szóló kérem hogy minél csendesebben távozzanak, akiket nem érdekli a téma, hogy a jelentéstevőre tudjuk szentelni a figyelmünket. A hangsúly a halkan, a csendesen van. Rendben, akkor Cvifka úr, kérem kezdje előről. Bardzo dziękuję ponownie, panie przewodniczący. Köszönöm elnök úr még egyszer, és akkor még egyszer megpróbálom elkezdeni. Arról beszéltem az imént, hogy a brüsszeli egyes rendelet átdolgozásán dolgoztunk, és a munkalejétől fogva világos volt számomra, hogy mennyire bonyolult téma is ez. Célunk az volt, hogy ennek a rendeletnek a gyakorlati alkalmazását megkönnyítsük. Egyébként egy jó működő jogi eszközről van szó, ugyanakkor nagyon nehéz feladatot tűztünk magunk elé. Hónapok izzadságos munkája van mögöttünk, de a legkényesebb, legvitatottabb terület, vitatottabb területeken sikerült jó kompromisszumokra jutnunk. Az informális eh, triológus a lengyel-dán-ciprusi elnökség alatt eh, lehetővé tette, hogy közel legyenek az álláspontjaink, és talán első olvasatban is megoldódhat ez a dosszié. Mi a legfontosabb eleme ennek? Nos, az exekvatúra végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás megszüntetése körül forgottak a viták elsősorban. A jelentésemben jó néhány módosított javaslat, javasoltam az exekvatúra eljárást, meg fogjuk szüntetni, ami a mm, az ítéletek végrehajtását felgyorsítja, ennek idejét csökkenti, és a költségeket is csökkenti. Ugyanakkor a fontos az is, eh, hogy megfelelő garanciákat építsünk eh, be ebbe a rendeletbe, ami a végrehajtást illeti, például a, a közrendre vonatkozó kivételt. A célunk az, és remélhetőleg ezt, ezt el is érjük, hogy a jogrendben vetett hit és bizalom javul minden tagállamban, az Európai Unió egészében. ennek a rendeletnek a harmadik felekre, országokra való kiterjesztésével kapcsolatban. Igen, csak szkeptikus voltam rögtön az elejétől fogva. hiszen ez a Brüsszel egyes jelentős megváltoztatását jelentette volna. A kompromisszum javaslatunk azt jelenti, hogy a joghatóságot tovább javítjuk a fogyasztókra vonatkozóan, tehát az unión kívüli eladóval szemben is érvényesíthet jobban az európai fogyasztó a követeléseit. Ez roppant vonzónak tűnik mindenki számára, bár vannak, akik azt gondolják, hogy még azok számára is, akik a harmadik fél, a harmadik országbeli felekre való kiterjesztése a joghatóságnak túlságosan korai és bonyolult lenne. A felülvizsgálati záradék lehetővé teszi számunkra, hogy pár év múlva megvizsgáljuk, hogy a bírósági ítéletek végrehajtása hogyan is alakul majd a gyakorlatban. A választott bírósági megállapodások ügye igencsak problémás eh, volt, és úgy tűnt, hogy a legkönnyebb, legproblémamentesebb megoldás az, ha marad a status quo, hogyha a rendelet hatája nem terjed ki a választott bírósági megállapodásokra, az úgynevezett eh, eh, arbitráció vagy közvetítésre. Nos, a, úgy vélem, hogy ezzel a ha minden marad a régiben, ezen a téren, akkor eh, rontani nem ronthatunk a helyzeten. A delegált aktusokkal kapcsolatban az Európai Bizottság eredeti javaslatában a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szerepeltek, majd ezeket visszavonta a bizottság. A Dán elnökség a delegált aktusokra vonatkozó javaslatokat újra beépítette a jogszabály tervezetbe, a bíróságok eh, kiválasztása terén. Eh, nos, annyit mondhatok, hogy a vagy a joghatássági megállapodásokkal kapcsolatban nagyon sokat segített nekünk a ciprusi elnökség, akiknek még egyszer köszöntet kell mondanunk. Remélem, hogy az, ez az átdolgozása a Brüsszel egyes rendeletnek valóban komoly javulást hoz majd. Még egyszer köszönöm minden érintett félnek, a munkáját. A lengyel, dán, ciprusi elnökségnek is köszönöm az együttműködést. Vivian Redding, biztos asszonynak, a kollégáknak, illetve a szakbizottság munkáját segítő titkárságnak köszönöm. Nun von Vizepräsidentin Redding das Wort. Megadom az alelnök asszonynak, Redding asszonynak a szót. Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy a plenáris mai napirendjére került ennek a rendeletnek az átdolgozása köszönettel tartozom én is mindazon politikusoknak, akik eh, eltökélten, elszántan eh, dolgoztak azért, hogy előrelépjünk ezen a téren. Persze elsőként Cvifka úrnak tartozunk köszönettel, aki kiváló munkát végzett a jogi szakbizottsággal, illetve a az elnökségeknek, a lengyel, dán és most a ciprusi elnökségnek, akik biztosították azt, hogy eh, a mm, decemberi tanácsülésen napirendre tűzhessük ezt a témát. Egy igazi sikertörténetről beszélhetünk az európai fogyasztók, cégek és a belső piac egésze számára, vagy egésze szempontjából azon kevés sikertörténetek egyike, amelyek az európai igazság szolgáltatási térség képülését lehetővé teszik. Fontos, hogy ráadásul ebben az esetben ez a növekedéshez is hozzájárul fél milliárd fogyasztóról beszélünk, főként KKV-król, amelyek a belső piacban rejlő lehetőségeket részben azért nem használták ki, mert rengeteg jogi akadályjal kell szembenézniük. A cégek 40%-a szívesebben kereskedne határokon átnyúló módon, hogyha a vitarendezési eljárások egyszerűsödnének. Pontosan ezt tesszük idén, a bürokratikus akadályokat mondjuk le, ezzel a költségeket csökkentjük, és a jogbiztonságot a, javítjuk, ami hozzájárul központi célunkhoz, a kis és középvállalkozások számára is vonzó belső piac képítéséhez. A Brüsszel egy reformjával hozzájárulhatunk ezen cél eléréséhez, ahogy Szívka úr azt említette már, az exekvatúr eljárást eltöröljük, az exekvatúr vagy a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás nem feltétlenül szükséges, azonban igen költséges. Esetenként 2000 euró felesleges költségről beszélünk, 47 millió eurót tudnak így az európai cégek megkarítani minden egyes évben, és azt tesszük, amit az amerikai barátaink már jó pár éve bevezettek, az alkotmány 4-es cikkében, mi szerint az teljes bizalom és, és hitelesség valósul meg az Európai Unióban. A jóhiszeműség elve ezzel tehát megjelenik az Európai Unióban is. a bírósági ítéletek végrehajthatóságát erősíti. Ez fontos az, hogy a, a döntéseket a, a cégek joghatósági megállapodása így valóban érvényesülhet, a jogbiztonságot erősíti. Ez ami pedig a, a Brüsszel egy külső szempontjait vagy aspektusait illeti, amikor unión kívüli államok is részt vesznek ebben, a származó felek is részt vesznek egy-egy ilyen esetben. Nos, fontosnak tartom megemlíteni, hogy az európai bíróságokon keresztül tudják a fogyasztók és a cégek intézni az ügyeiket, függetlenül attól, hogy hol élnek. Ez valóban kézzelfogható előnyt jelent az európai polgárok számára végezetül. A választott bírósági eljárással kapcsolatos kényes kérdés, Cvifka úr, szerintem is az ezügyben kötött kompromisszum egy jó irányba tett lépés. Zárásképpen elnök úr, annyit mondhatok, fontos lépést tettünk afelé, hogy valóban képüljön Európában a az igazságszolgáltatási, egységes igazságszolgáltatási térség, és a parlament javaslatát a tanácsban is védeni fogom, és remélem, hogy decemberben ünnepelhetjük együtt a sikerünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig a foglalkoztatás és szociálügyi szakbizottság nevében Evelyn Regner kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Két évnyi tárgyalást követően szeretnék mindenféleképpen köszönetet mondani Cvifka úr türelméért eh, ahhoz, ahogy ezt a munkát irányította, illetve a jelenleg eh, nem jelenlévő ciprusi elnökségnek, a lengyel és a dán elnökségnek a konstruktív hozzájárulásokért. A bejelentett forradalmi változás eh, keretet teremt arra, hogy a jogszabályalkotók megfelelően módosíthassák a jogszabályokat a fogyasztók és a munkavállalók javára. A bírósági határozatok végrehajtása területén az EU egészében, és ez egy jól működő eljárás lehet az EU-ban. Néhány pontot szeretnék kiragadni, amit a frakciónk fontosnak tart. Először is az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés egyértelműen lesz szabályozva, és nagyon fontos, hogy ez az egész belső piacon egységesen működjön. Az exekvatúr eljárás lebontása, megszüntetése az egyik alapfeltétel. A harmadik országok határozatának kiterjesztése is egy fontos lépés, elsősorban a fogyasztói kérdésekben, illetve az egyéni munkavállalók ügyeiben. Itt a gyengébb fél védelméről van szó, ami különösen fontos. A rendelettel kapcsolatos tárgyalások a 2009-es zöld könyvvel indultak, és gyakorlatilag két évre tekint vissza ez a munkánk. Eléggé érdekes és furcsa, hogy a bizottság ezt recastnak, tehát átdolgozásnak nevezi a munkát, miközben szerintem itt egyszerűsítésről van szó, az eljárások meggyors, felgyorsításáról, a rendelkezések kiigazításáról. És ennek eredményeként az eljárások lerövidülnek és egyszerűbbé válnak. Tehát nem tudom, hogy a bizottság miért az átdolgozást választotta, és ezzel gyakorlatilag korlátozza a parlament és a tanács jogalkotási munkáját. Ezt agályosnak tartom, éppen ezért azt kérem, hogy az intézményi, intézményi közi megállapodás is ennek szellemében kellene átalakítani és nem megengedhető az ebből fakadó korlátozás. És talán a legfontosabb téma a végén, a jövőre, a Brüsszel egyes egyezménnyel kapcsolatosan én azt javasolom a szakbizottság nevében, hogy a, egy megfelelő jogi álláspontot alakítson ki a munkajogi viták kapcsán is. És így az eljárás jogi kérdések is tisztázhatók. Tisztázni kell, hogy milyen jogokra vonatkoznak a kártérítési lehetőségek, összefüggésben a sztrájkokkal, illetve egyéb munkajogi kérdésekkel. Nem tudom, hogy a joghatóság, az egységes joghatóság miért nem vonatkozhat ezekre a kérdésekre ami a parlament számára különösen fontos. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Elfogad egy kék kártyát Stojanov kollégától? Stojanov kolléga kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt említette eh, Regner úr, hogy szociáldemokrataként szól hozzá, de az a foglalkoztatásügyi bizottság véleményét kellett a szakbizottság nevében előadni a Három perce volt, és a mi szakbizottságunk nevében eh, csak az utolsó 30 másodpercben beszélt. Kérem, hogy válaszoljon nekem eh, úgy, hogy több részlet is megad ezzel kapcsolatban. Tisztelt Stojanov úr! A lelkesedésem, mint szociáldemokrata nyilván áthatotta a hozzászólásomat, és én nagyon szívesen és büszke vagyok arra, hogy szociáldemokrata vagyok. A foglalkoztatás ügyi szakbizottság elsősorban a munkajogi kérdésekkel foglalkozott, és ezt próbáltam visszaadni. Akkor visszatérünk a frakciók hozzászólásaihoz. Baltazári úr kap elsőként szót a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Egy olyan időszak, amikor nagyobb európai integrációról beszélünk, ez olyan nacionalisták, nosztalgikus emberek számára inkább provokációnak tűnik. Egy rendeletről van szó, amely megalapítja annak a nagyon nehéz, de szükséges harmonizációs folyamatnak az alapjait, amelyekkel lehet közelíteni az európai intézményeket. Szeretnék gratulálni Cvifka asszonynak, kiváló munkát végzett, két év nehéz tárgyalás követően sikerült lezárnia egy felülvizsgálati folyamatot. Egy olyan rendeletről van szó, amely rendkívül fontos az európai polgárok számára. A Brüsszel egyes fontos intézkedéseket határoz meg, azért, hogy biztosítsa az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférést, az egyenlő bánásmondot, a illetékes bíróságok előtt az Európai Unióban mindenhol közös szabályokat állít föl polgári és kereskedelmi ügyekben, pontosítva azt, hogy melyik az illetékes bíróság egy határon átnyúló vitás ügy esetében, és végrehajthatóvá is teszi az egyes államokban hozott ítéleteket. A rendelet módosítása szükséges, hiszen európai igazságszolgáltatási térséget akarunk kialakítani, amely jogbiztonságot garantál könnyíteni kell a határon átnyúló kereskedelmet ezzel az eszközzel is, és meg kell erősíteni az egységes piacot. Mindezt elővezetve úgy gondolom, hogyha egy minél mélyebb harmonizáció felé haladunk az alapvető szabályok tekintetében, akkor megfelelő óvatossággal és figyelemmel kell, hogy eljárjunk, hiszen biztosítani kell mindenkinek a jogait, és védeni kell a gyengébb feleket is. Egyetértek az előadó által alkalmazott megközelítés tekintetében, vagyis a fogyasztók számára előnyös, hogy a gyengébb félként védelmet kapnak. Hogyha a vitás úgy alakul ki egy fogyasztó és egy társaság között, akkor a fogyasztó dönthet arról, hogy, a tagállam, hogy, melyik, hogy abban a tagállamban fordul a bírósághoz, amelyben a lakhelye van hasonló módon osztom az óvatos megközelítését Zvefka asszonynak az exekvátor megszüntetése tekintetében, hiszen így föl lehet gyorsítani az ítéletek elismerését. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy záradék jellegű intézkedéseket is el kell fogadni azért, hogy védeni tudjuk a megvádolt feleket is. Hogyha egy ítélet valaki ellen szól, és meg van győződve arról, hogy a jogait megsértették, akkor lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy emiatt és ez érdekében föllépjen. Még egyszer gratulálok az előadónak és az árnyék előadóknak. Remélem, hogy széles körben intézményi megállapodásra tudunk majd jutni a rendelet témájában, hiszen az igazságszolgáltatási polgári együttműködés alapját kell, hogy biztosítsa ez a rendelet, és az európai integráció egy fontos mérföldköve. Köszönöm szépen! Masipi Hidalgo kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Azok, akiknek van valamilyen szakmai tapasztalata, vagy az igazságszolgáltatás területén dolgoztak, és látták, hogy mennyire lassúak ezek az igazságszolgáltató eljárások, nagyra fogják értékelni azt a lépést, amit most megteszünk, vagyis, hogy töröljük az exekvátort. Természetesen exekvátorra vonatkozó feltételek nem fognak a jövőben fönnállni. Ez nem csak azt jelenti, hogy könnyebbek lesznek, gyorsabbak lesznek az eljárások, hanem azt is jelenti, hogy Európa még egységesebbé válik. Hiszen a mostani intézkedésnek ez a célja. Nyolc évvel ezelőtt a jogi bizottságban még a holland elnökség idején pont erről a témáról beszéltem, és most zárul le ez a téma. Szeretnék gratulálni Tadeusz Cvefka előadónak, és természetesen az egész bizottságnak. És köszönet az összes elnökségnek, amelyek ezen a témán dolgoztak azóta is. Természetesen a spanyol elnökségnek is, Francisco Camaño miniszter vezetésével, és Juan Campo államtitkár vezetésével, hiszen az ő munkájuk gyümölcsét látjuk most. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. És különösen elsőként köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, illetve minden kollégának, akivel két éve együttesen dolgozunk ezen az anyagon. És némileg kételjeink voltak a tekintetben, hogy a, has, a régi ellenállásba ütközünk a tanácssal, de végül is sikerült áttörni ezt az ellenmondást. És minél kevésbé érvényesülnek a határok az Európai Unión belül, ugyan ennek kell érvényesülni az igazságszolgáltatásban. A szabályokat úgy kell kialakítani, hogy a gyengébb fél ne találja magát elfogadhatatlan helyzetben. A rendelet kapcsán arra törekedtünk, hogy először is biztosítsuk az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, és az, azt, hogy minél jobbá lehessen tenni a szabályokat, és itt gondolok a kölcsönös elismerésre. A 27 tagállam, amely itt képviselteti magát, a, nem tekinteti a saját joghatóságát a legjobbnak a világon. Ha együtt akarunk működni, a bírósági határozatok, a közokiratok és egyebek kapcsán, akkor itt nagyon fontos a kölcsönös elismerés, és ki kell zárni a visszaélést. Minden egyes részlet önkéntes vagy egyéni ügyben elképzelhető, hogy az egyik joghatóság jobban működik, mint egy másik, de ez nem, egy, nem lehet egy általános elv, éppen ezért nagyon fontos lépésnek tartom most ezt a rendeletet, azt, hogy erősebbé tesszük a gyengébb felet. A fogyasztók esetében különösen fontos ez, akik a határokon átnyúló jelleggel is vásárolnak, lehetőséget kapnak, hogy gyorsabban jobban és egyértelműben érvényesíthessék a jogakut, jogukat. És ez a videózáradékkal kapcsolatosan még további munkát fogunk folytatni, ezt majd egy módosító, illetve felvizsgálati záradékban fogjuk kifejteni. Nyilvánvalóan ez nem az utolsó lépés ezen a jogi területen, de minden esetre ez egy nagyon fontos előrelépés, hogy a polgárok számára biztosítsuk az egyértelműbb jog érvényesülését. Köszönöm szépen, Jaroszláv kolléga következik. Pani komisárka, aj keď si veľmi vážim úsilie komisie vybudovať v Európskej únii korektné mechanizmy. A, üdvözlöm a bizottság azon törekvését, hogy a bürokratikus eljárásokat visszaszorítsuk az Európai Unióban. Véleményem szerint a probléma megoldása nem a megfelelő irányban történik. A tagállamok jogrendjei böző módokon alakultak ki, más és más kulturális hagyományokra épülnek, és a jog érvényesülése is eltérő az egyes tagállamokban. Ha veszük például egy Spanyolországot, egy spanyol nő például Szlovákiában élve Nagy-Britániával szemben kívánna érvényesíteni valamilyen jogot, a mondjuk egy családügyi ügyben, nem feltétlenül érvényesülnek a megfelelő bírósági határozatok egy ilyen esetben. Szerintem merőben eltér ez a, val- a valóságtól, a valós világtól a külföldön bírósági határozatok végrehajthatósága a tekintetében nagyon fontos, hogy az ottani bíróság is határozatot hozzon. Cvika úr. Köszönöm, elnök úr. Kedves Paska úr, azért kértem kékkártyás kérdést, mert szeretném tudni, hogy nem ért egyel egyet azzal, hogy nem lenne célra vezetőbb, gyakorlatilasabb, és nem járna pozitívabb eredménnyel, ha az ön politikai frakciója részt vett volna a konkrét munkában az egész időszak során, hiszen hónapokon keresztül dolgoztunk a Brüsszel egy átdolgozásán. Jobb lett volna, mint hogy itt most a plenárison e, politikai nyilatkozatokat tesz, amelynek az érdemi munkához konkrétan nem sok köze van. Ďakujem za oslovenie, ale ja osobne nepôsobím vo... Köszönöm szépen. Én személyesen nem az ön szakbizottságában dolgozom, hanem az ITRE-ben. Éppen ezért ebben a munkában nem tudtam részt venni. Minden esetre én kész vagyok egy tapasztalatcserére, és remélem, hogy a véleményemet el tudja fogadni, és együtt tudunk majd működni. Köszönöm. És most Ennán úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Igazságszolgáltatási térség nem megfelelően működik, akik KKV-k és a fogyasztók számára. Ezért nagyon, ugyanakkor nagyon hasznos a nagy eh, vállalkozások számára, és maguk a polgárok, akik eh, fizetik az ügyvédi költségeket, és eh, az egész az ő vállukat terheli. Franciaország, Spanyolország között is vannak ilyen esetek. Ez Franciaország számára és az Európai Unió számára is szégyenletes a szöveg az nem igazán javítja a jelenlegi helyzetet, sőt fokozódni fog az egyenlőtlenség, ami igazolhatatlan. Hogyha egy államban kimondanak egy ítéletet, akkor mindenféle köztes eljárás nélkül egy másik államban ez végrehajtható kell, hogy legyen a végrehajtás megkérdőjelezése nem elfogadható, és az tagállami indokokat sem lehet elfogadni, hiszen valóban itt csak visszalépésekről lehet szó. Az eredeti az ítéletet kiadó bíróság illetékességét nem lehet vizsgálni, ez elfogadhatatlan. Az igazságszolgáltatás automatikusan kell, hogy működjön. Nem tudom elfogadni ezt a szöveget, főleg az Oral Márten eset, botrányos eset fényében sem. Az európai intézményeknek az a feladata, hogy egy válság idején segítsék a liberális Európát, és nem pedig egy rend nélküli Európát támogasson. Az utolsó hozzászóló a frakciók részéről Stojanov úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakoznék Cvifka úrhoz hasonló kérdést veszek én is fel. Hogy ha tényleg olyan jól működik ez a rendelet, akkor miért kell most dolgozni? A Redding asszony által elmondottakból arra következtetek, hogy egyrészt a joghatóság, a bíróság kiválasztása kérdésében azt mondta, hogy a Redding asszony 90%-ban a joghatóság ügyében szeretnek a, a cégek megállapodni. Erős félként nyilván olyan bíróságot, bírósági hatóságát kötik ki, amely az ő kedvében jár majd. Nem hiszem, hogy a kisebb cégek érdekeit valóban szolgálja ez a rendelet. Második következtetésem. Redding asszony utalt Amerika példájára, ezzel gondolom a szorosabb föderalizmus mellett próbált érvelni. Én a nemzetállamokra épülő Európa híve vagyok, a föderalizáció Európában számomra elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az általános vitában három kolléga kért szót. Angelili asszony kap elsőként szót. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Reding elnök helyettes asszony. Gratulálok az előadónak, hogy lezárta ezt a komplikált dossziét, ami egy hosszú és bonyolult vitát zár le, és végre megállapodásra lehet jutni a tanácssal. Oly módon, ami teljes mértékben tükrözi az Európai Parlament állásfoglalását. Ebbe bele tartozik az is, hogy az úgynevezett exekvátort töröljük túlzások nélkül az exekvátor különösen fontos lépést jelent, hiszen ennek az eltörlésével meg tudunk szabadulni egy köztes bírósági eljárástól, ami egyébként a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy valójában csak formalitássá vált, és így csökkenteni lehet az eljárások idejét és költségeit is határon átnyúló viták esetén. Természetesen jobb védelmet kell biztosítani a polgárok számára, hiszen a saját származási országuk bíróságához kell, hogy tudjanak fordulni olyan vitás ügyek esetén, amikor a vállalkozások ellen lépnek fel, amelyeknek a székhelye harmadik országban található. Biztos, hogy jobb megállapodások fognak születni az illetékes bíróság meghatározása tekintetében is, azért, hogy e- meg lehessen akadályozni az inkorrekt eljárási taktikákat. Támogatni kell a ítéletek úgynevezett szabad mozgását, pontosan azért, hogy jobb hozzáférés lehessen biztosítani az igazságszolgáltatáshoz, kevesebb bürokrácia, kevesebb pazarlás, idő és pénz szempontjából is, pontos szabályok és jobban hozzáférhető szabályok. Válság idején úgy gondolom, hogy a polgárok, a családok, a vállalkozások nagyra fogják értékelni ezt a bürokratikus karcsúsítást, ezt az egyszerűsítést az eljárások területén. Köszönöm. Köszönöm. Flasikova Benova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A jog érvényesülésének térségét megteendő bizonyos intézkedésekre van szükség, olyan normákra, amelyek a joghatóság kérdését szabályozzák. Ebben bizonyos hátrányokat is látok. Itt eh, már hallottunk eh, konkrét példákat, és ahhoz, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő, olyan szabályokra van szükség, amelyek eh, a összeférhetetlenséget szabályozzák az egyes tagállamokban a bírósági határozatok végrehajtása terén. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom a Brüsszel egy kapcsán, ahhoz, hogy ez sikeres legyen, bizonyos rendelkezéseket újra kell fogalmazni. Az exekvatúr eljárást le kell építeni, és az eljárásrendet úgy kell továbbfejleszteni, hogy ezáltal a jogbiztonság javuljon. Elsődleges prioritást kell élveznie a gyengébb fél védelmének a bírósági eljárások során, és az jogok érvényesülését kell biztosítani. Köszönöm szépen, Csicsau asszony. Köszönöm, elnök úr, tisztelt bizottsági elnök helyettes asszony. Az igazságszolgáltatási térség jobbítása javítja azt is, hogy hozzá lehessen jobban férni az igazságszolgáltatáshoz. És nagyon fontos a bírósági bíróságon kívüli polgári eljárások egyszerűsítése hiszen mindehez arra van szükség, hogy az Európai Unió az igazságszolgáltatás területén megfelelő döntéseket hozzon, főleg olyan esetben, amikor határon átnyúló ügyekről, vitákról van szó. Hogy az igazságszolgáltatási működésben való kölcsönös bizalom az Európai Unióban rendkívül fontos, hiszen elvileg az egy tagállamban kimondott ítélet minden egyéb, ítéle, minden egyéb tagállamban plusz eljárás nélkül végrehajtható kell, hogy legyen. Ezzel csökkenteni lehet az eljárások idejét és költségét is. Így egyszerűsíteni lehet az ilyenfajta eljárásokat, tiszteletben lehet tartani a vitásfeleket. Az igazságszolgáltatás területén a lakóhelytől függetlenül kell, hogy végrehajthatók legyenek ezek az ítéletek. Ez a munkajogi esetekben is igaz kell, hogy legyen. A 19-es és a 20-as cikkre gondolok most konkrétan hiszen egy olyan alkalmazott, akinek a lakhelye nem az adott tagállamban van, de fölléphet, a bírósághoz fordulhat, akár abban az államban, ahol dolgozik, akár ott, ahol a lakhelye van. A fogyasztók védelmét is szolgálja mindez, hiszen a károsult fél előnyét élvezheti a gyengébb fél védelmét szolgáló intézkedéseknek. Szeretnék köszönetet mondani azt is, hogy az Európai Most pedig a spontán hozzászólások következnének, de nincsenek jelentkezések egyelőre. Kíván-e valaki jelentkezni? Amennyiben nincs, akkor a biztos asszonynak adom ismét meg a szót. President, this proposal is indeed a major reform. Elnök úr, úgy vélem, hogy ez a javaslat valóban komoly reformot jelent, amire a az önök parlamentjének és minden uniós intézménynek büszkének kellene lennie, hiszen lehetővé teszi majd számunkra, hogy hidakat építsünk, hidakat a különböző tagállami jogrendszerek között, Ez még akkor is fontos előrelépés, hogyha nem tudtunk minden ügyben megállapodni, például a választott bíróságok ügyében, vagy arról, hogy a sztrájk esetére hogyan alkalmazható ez a jogszabály. Nos, köszönöm azoknak, akik hangsúlyozták azt, hogy milyen sokáig folytak a tárgyalások ezügyben, és Az a tény, hogy a Lisszaboni szerződés tette lehetővé számunkra, hogy végre előrelépést, áttörést érjünk el, amely előrelépés elengedhetetlen ahhoz, hogy komolyan vegyük a tagállamok jogrendjeit, akkor is, hogyha a határ túloldalán élünk. A bírósági ítéletek pontos teljesítése és, és végrehajthatósága, azaz a teljes kölcsönös elismerés elve azt jelenti, hogy a nemzeti tagállami bíróságok által hozott ítéleteket úgy hajtják végre egy másik tagállamban, mint hogyha azt egy helyi tagállami bíróság hozta volna. Erről szól a kölcsönös elismerés elve, erre van szükség, Ez elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy ne csak a szolgáltatások és az áruk, hanem a polgárok, az állampolgárok és a bírósági döntések is szabadon vándorolhassanak az Európai Unióban, hölgyeim és uraim. Úgy vélem, hogy e valóban kézzelfogható előnyt jelent ez mind Európa polgárai, mind az európai cégek számára, és úgy vélem, hogy az Európai Unió történelmében egy valódi mérföldkő lesz ez majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, alelnök asszony, és eh, végül a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáimnak a vitában való részvételt, hogy megosztották velem a véleményüket ezekben a kérdésekben, és teljesen egyetértek eh, Reding asszonyjal, Két évvel ezelőtt, amikor megkezdtük a munkát ezzel az anyaggal kapcsolatosan, akkor a bizottságban, a tanácsban és a parlamentben mindannyian saját módunkon képzeltük el a végeredményt. Most azonban elmondhatom, és biztos vagyok benne, hogy nem romboltunk le egy működő jogi instrumentumot, hanem ezen javítottunk, ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy kiteljesedjen, megerősödjön az igazságszolgáltatási kultúra egész Európában a fogyasztók, a munkavállalók és a munkáltatók javára is. Ez egy olyan eszközt jelent, ami a belső piacok működését is elősegíti. Én bízom benne, hogy a parlament elfogadja ezt a dossziét, de várom ugyanezt a tanácstól is, hogy közösen egy jó munkát könyvelhessünk el. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárom a vitát, és a szavazásra holnap 12-kor kerül sor. A napirendünk következő pontjára térünk rá, szóbeli kérdés a bizottság.